Good afternoon, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném elkezdeni az ülésünket. Üdvözlöm Dombrovskis alelnököt, akivel párbeszédet fogunk folytatni délután. A struktúrát párbeszéd témája a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi szolgáltatások és a tőkepiac helyzete udvariasan megkérek mindenkit, hogy ezekre a témákra korlátozza megjegyzéseit, kérdéseit. Emlékeztetném a kollégákat arra is, hogy 5 perc alatt kell a kérdéseket feltenni és a választ meghallgatni. Tehát, és megpróbálom betartatni az időt, Hm, több mondandóm nincs is, akkor alelnök úr a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást az ECON bizottságba, hogy a munkánkról tájékoztassam önöket, hogy hogyan lehet integráltabb, stabilabb a pénzügyi helyzet. Az elmúlt időben jártam már önöknél két hónapja, és azóta a 2019-es tőkepiaci helyzetről szeretnék beszélni, a bank unióról és a pénzügyi szektorról általánosságban. A témán otthon is, a bizottságban és nemzetközi partnereinkkel is dolgoztunk. A itthoni és a külhani fejlődések lépésekre késztetnek minket. Itt van a Brexit, ez pedig azt jelenti, hogy Európa legnagyobb pénzügyi szolgáltatója leszakad az Európai Unióról. Tehát ez egy óriási kihívás a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben. Növelni kell a munkahelyek számát, növelni kell a beruházások számát, és pedig hosszú távon. A gazdasági bizonytalanság ismét arról szól, hogy egyesítsük Európa tőkepiacát. A tőkepiac, a globális tőkepiac 15%-a van Európában, viszont ez kisebb lesz Nagy-Britannia kilépésével. A pénzügyi szektort a pénzpiacunk további integrációjával érhetjük el. Így a cégek Európában versenyképesebbek lehetnek, és biztonságosabbak. Azért biztonságosabbak, mert az aszimmetrikus sokkok elviseléséhez erősebbé kell tennünk bankjainkat, vállalatainkat. Tehát itt van például a big data, amely olyan téma, amelyel foglalkozni kell. A pénzügyi szolgáltatások egységes piaca mindenképpen segíti a pénzügyi szektort és az európai gazdaságot. A bank unióval és a tőkepiaci unióval a bizottság közelebb kerül céljához, hogy kialakítsuk az egységes belső piacot a pénzügyi szolgáltatások területén is. A tőkepiaci unióval kezdem. Az elmúlt időben a cselekvési tervünkben haladást értünk el az egységes tőkepiac elérésében. Nagyon fontos a biztonság és az átláthatóság. Szeretem megköszönni Ottmar Karasznak, hogy sikerült megállapodnunk. Nagyon nagy előrelépés volt ez, és 150 milliárd euró hitelt lehet ennek értelmében a háztartásokhoz és a vállalatokhoz kihelyezni. Nagyon fontos az, hogy a kockázati tőke feltételeit is könnyítsük. A páneurópai kockázati tőke kb. 400 milliárd eurós nagyságrendű. És ennek eh, egy része 1,6 milliárd euró nem sokára lejár. Nagyon lényeges az, hogy eh, a hitelkihelyezéseket növeljük. A Tőkepiac Unió projektje félúton van, és az eredeti 2015-ös cselekvési tervünknek a kétharmadát már elértük. Most az európai tőkepiac integrációja 2019-re valóság lehet. A félidős áttekintésünkben ezekről a fejlődési tendenciákról részletesen beszámoltunk. Szeretnénk könnyíteni a KKV-kra nehezedő terheket, egyszerűbb jobb szabályokkal. A nyilvános konzultációnk az európai felügyeleti szervek tekintetében folytatódott, 2020-ra tervezzük, és folytatjuk a tárgyalásokat az érintettekkel a fintek tevékenységeket is szeretnénk integrálni úgy, hogy az érintettek, a cégek Európában maradjanak, de globálisan tevékenykedjenek. A következő témám a növekvő zöld kötvénypiac. Nagyon fontos az, hogy a fenntarthatóságot integráljuk a pénzpiacokon is. Ezen kívül jogalkotási javaslatokat is benyújtunk még az eredeti tervhez, például a fedezett kötvények tekintetében és az európai nyugdíj alapok tekintetében. Másodszorban arról szeretnék beszélni, hogy a pénzügyi szektort hogyan lehet erősebbé tenni. Az elmúlt hónapokban számos javaslatot nyújtattunk be a származékok piacáról. Tehát itt több száz milliárd euróról van szó. És a hatóságokkal, a nemzeti hatóságokkal természetesen egyeztetünk. Május elején írtunk egy jelentést a határokon átnyúló tranzakciókról, és itt a nem pénzügyi kérdésekről is beszéltünk. Tehát három évre van még szükségünk, hogy ezen a téren is eh, megfelelően szabályozni tudjunk. A jövő nyugdíjasai tekintetében. Végezetül pedig múlt héten eh, elfogadtunk egy pénzügyi stabilitásról szóló cselekvési tervet. Egyre több vállalat foglalkozik származékokkal, és a mi megközelítésünk pedig egy erősebb EU-s szabályzást céloz meg, és figyelembe veszük a nem Európai Uniós országokat is, mint például az Egyesült Államokat. És azt is szeretném még elmondani, hogy nagyon lényeges a kisebb pénzintézetek szerepe is. Szeretnénk támogatásukat megkapni mindezen dokumentumok lezárásához. Most szeretnék a bankszektorra áttérni. Üdvözlöm, hogy Gönnár Höckmark és Péter Simon is nagy kötelezettségvállalással dolgozik a témán. A csomagból múlt héten két dologban sikerült megállapodnunk, a hierarchiát, a nagyobb bankok a közös európai eszköz állomány tekintetében nagyobb szerepet kaphatnak. Másodszorban a nemzetközi pénzügyi jelentés a 9-es említeném, ebben a tekintetben is elértünk egy haladást. És reméljük, hogy az év vége előtt ez a csomag még hatályba léphet. A bizottság a bázeli reformokat is szeretné végrehajtani. A jelenlegi keret nem jó a pénzügyi szektornak, tehát új megalapodást kell kialakítanunk. Nagyon fontos az, hogy kockázat érzékeny legyen az új rendszer. Mindenképpen figyelembe vesszük az európai tagállamok külön igényeit. A válság óta tanultunk a bankok veszélyeztetettségéből, és megfelelő időben szeretnék reagálni a lehetséges veszélyekre. A bankcsomag célja az, hogy erősítse a bankszektort, és hogy igazi pán-európai bankrendszert alakítson ki. A válság óta már nagyon sok mindent elértünk. A spanyol Banco Popular mindenhol az újságok címlapján szerepelt, és nagyon jó bizonyítéka annak, hogy a bankunió működőképes. De természetesen azon gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk javítani a helyzeten. A bankokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy ellenálljanak a jövőben várható csapásoknak. Kiegyensúlyozott európai betétvédelmi rendszerre van szükség. Ez egészíti majd ki a bankuniót. A bizottság úgy gondolja, hogy mindenképpen előre kell haladnunk. Most pedig a végére érek. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy lassan kilábalunk a válságból, és a pénzügyi stabilitást képviseljük, illetve a bankuniót és a tőkepiacot. Köszönjük szépen. Most már is akkor tovább lépünk a frakciók meghallgatására. Néppárt nevében Mártin Csalap, tessék, 5 perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy kérdésem lenne, és egy tájékoztatási igényem. A kérdés. A bankok számlái kapcsán 2003 és 2017 között az a helyzet érvényesült, hogy a fizetési számlák száma 17%-kal nőtt, vagyis a takarékoskodók annak ellenére tették ezt, hogy a költségeket részben nekik kellett állni. Ön szerint kinek kell ezeket a költségeket állni? A zsíró számlavezetés költségei nagyon bizonytalanul változnak szinte valamennyi tagállamban. Egyes bankok jelentős díjakat szednek, az ügyfeleiktől, bail-in költségként. Nem tudom, hogy ez például mennyiben legális vagy morális. 40 kollégával aláírtunk egy kezdeményezést, amelyel azt szeretnénk elérni, hogy ön szint valljon a fogyasztói hitelek ügyében. Olaszországban van e, ilyen fogyasztói hitel, viszonylag kis kockázatú e, hitelezésről van szükség. Ennek a felhasználási aránya nagyon magas. Kérdésem az, hogy ön szerint nem kéne a bankokat arra ösztönözni vagy kötelezni, hogy ezen ilyen típusú hiteleket nyújtsanak, és kedvező feltételeket teremtsenek az ilyenek igénybevételéhez. Ez itt több kérdés volt. Először is a számlavezetési költség témában. Több motivációja lehet a költségvezetési költségek emelésének, Például az alacsony kamatlábak, ami miatt a bankoknak kevés a kamatbevétele, és ezért költségbevételeket próbálnak szerezni. Ez az egyik fő ok. Ha pedig azt nézzük, hogy hogyan javítható a szolgáltatás, amit a fogyasztók kapnak, vagy hát ügyfelek, akkor meg kell nézni a pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervünket, a határokon átnyúló banki szolgáltatásokat, a jobb tájékoztatást, az összevethetőséget, amit mind-mind javaslunk, illetve részben már alkalmazunk és amely elvek egyébként más piaci szegmensekben már érvényesülnek, tehát hogy könnyebben tudja kiválasztani a vevő, a fogyasztó a számára előnyösebb, olcsóbb szolgáltatást, mint a banki szolgáltatók közül jelenleg. Tehát legalább ilyen szintűvé szeretnénk javítani ezek átláthatóságát. Ami a bail költségeit illeti, Ugye eredetileg a bailin az adófizetők védelmére jött létre, banki ágazat hibáiból eredő károk ellen véd, és a professzionális befektetőknek is jó, de a második kérdés, ami ezzel kapcsolatos, hogy eh, a személyi jövedelem függő nyugdíjak és itt felmerülő kockázatok és költségek arányosak-e. Eh, önök itt először vetik fel ezt a kérdést, bár nem ismeretlen a számunkra sem. A kockázati súlyozást általában a pénzügyi termékhez mérik, és ahhoz, hogy bármilyen adattal alátámasztható-e, hogy az egyik szolgáltatás kockázatosabb, mint a másik a bank számára az SZSD frakció nevében. Parancsoljon, asszonyom! Két gondolatom lenne. Az egyik az elmondottakkal kapcsolatos. Ön a CCP-ket erősíteni, és egyet is értek én ahhoz, hogy abban, hogy a pénzügyi stabilitásra szükség van. Ö, és üdvözlöm azt a pragmatikus hozzáállást, amelynek tanúságát adta a múlt heti sajtótájékoztatón, a Bank of England és az ICP kapcsán. De azért az Egyesült Királyságbeli CCP-k áttelepülése az európai kontinensre témában én még kivárnék. Ha ez tényleg megtörténik, akkor ez költségekkel fog járni az érintett bankok számára. Előfordulhat, hogy ehhez nincs is kellő tőke tartalékuk. Ön ezt a trendet hogyan látja összeegyeztethetőnek az eredeti CMU-kra vonatkozó javaslatával, és ha nem születik politikai megállapodás a Brexit-en belül erről a témáról, akkor milyen megoldások várhatók kik lesznek ennek a kedvezményezetjei. A második kérdés egyébként csatlakozik a fenntartható finanszírozásról tett eh, fél év, félidős tájékoztatásához. Igen, érzékelem, hogy elmozdulás van. Nagy intézményes befektetőkre lenne szükség ahhoz, hogy a foszilis erőforrásokról át tudjunk állni a zöldebbekre, és ehhez a bankoknak sokkal suga, rugalmasabb tőke követelmény előírásokat kéne adni. Egymásnak ellentmondó trendek ezek, tehát kíváncsi vagyok, ön hogyan oldja fel ezeket az ellentmondásokat. Köszönöm szépen, itt is több kérdés hangzott el. Az egyik a harmadik országbeli CCP-kkel kapcsolatos, a másik pedig a fenntartható finanszírozással. Az elsővel kezdeném. A javaslatunkat úgy kalibráltuk, hogy úgy garantáljuk a pénzügyi stabilitást, hogy nem fragmentáljuk tovább a pénzügyi szolgáltatások piacát. Igen, nyilván végeztettünk hatástanulmányt, és ezért választottuk azt az utat, hogy a hatóságuk, hatóságok dönthetnek úgy, hogy ha ezzel a módszerrel nem látják garantálva a szolgálatok fenntarthatóságát, akkor szolgáltatások fenntarthatóságát, akkor más utat is követhetnek. Tehát nem automatikus és nem kötelező a dolog. az önök szakbizottsága végül is jól tükrözi a vélemények spektrumát, amelyekkel számolnunk kell. Markus Ferber azt mondja, hogy a bizottság elvesztette eredeti bátorságát, és egy egységes szabályra lenne szükség, európai clearingre minden, ha és amikor nélkül. A másik ellenpólus vélemény ennek az ellenkezőjét mondja. Európa túlzottan beleszól a ö, tagállami valuták ügyébe. Hát ebben a spektrumban kell amúgy is máskor is gondolkodnunk, és éppen ezért kalibráltuk a javaslatot úgy, ahogy, hogy amennyire lehet meg tudjunk felelni a különböző elvárásoknak. A fenntartható finanszírozáson belül a magánfinanszírozásnak fontos szerepe lehet a párizsi célok elérésében. A tőkepiaci unióról szóló viták és az első ideiglenes jelentés a fenntartható finanszírozásról megjelenése környékén, ugye sok fontos esemény történik majd még itt a nyáron ebben az ügyben. Ezek alapján fogjuk látni decemberre, hogy hogyan fogalmazzuk meg a fenntarthatósági stratégiánkat. De egy biztos, hogyha a párizsi célokat bármilyen szinten el akarjuk érni, teljesíteni akarjuk, akkor ez nem valósítható meg tisztán állami pénzekből, hanem kizárólag magánfinanszírozással közösen lehetséges mindez. Köszönöm. Az ECR nevében kérdeznék, most mint ecr képviselő, és nem mint levezető elnök. A CCP témát én már 8 éve követem. A G20-ak úgy döntöttek, hogy a globális piacok összefonódását figyelembe veszik, és látható egy globális elmozdulás. az átláthatósági követelmények érvényesítése felé. Erre büszke vagyok, mert ebben a mi munkánk is benne van. Ugyanakkor aggaszt valamelyest a múlt héten megjelent javaslat, és szeretném ennek kapcsán tudni, hogy az Európai Bizottság a clearinget hogyan képzeli el, mennyire a globális normákkal összhangban, és különösképpen az foglalkoztat, hogy a központi bankoknak továbbra is jár -e a titkosság, amikor a CCP programokat megvalósítják. Abból, amit én olvasok itt, az jön le számomra, hogy a nemzeti hatóság dönthet egy felügyeleti döntéssel, de ezt a központi bank megvétózhatja. Például az Eurax menedzsmentje előfordulhat, hogy csökkenti a magyar adósságot, és erre viszont a magyar jegybank vétóval élhet, mert azt mondhatja, hogy ez szisztemikus kockázatot jelent, beavatkozás a monetáris politikájába. A két véglet között hogyan értsük, értelmezzük, interpretáljuk ezeket a szabályokat, és pláne a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatósága szempontjából. Uh, well, uh, uh, Igen. Ami a kérdést illeti, szeretném elmondani, hogy a globális pénzügyi piacokat is figyelembe kísérjük természetesen, és ez az euró térségre is vonatkozik, és vonatkozik más programokra is. Természetesen megteszük a megfelelő lépéseket. És megtesszük a biztonsági intézkedéseinket is, És itt szeretnénk ezekkel a dolgokkal tovább foglalkozni. Visszatérek a saját kérdésemre. Tehát a központi bankok primátusát látom. Tehát a, a, a nemzeti bankok az utolsó szó. És a pénzügyi stabilitás a leglényegesebb Azt mondanám, hogy az ESMA és a központi bankok, igen, az övék az utolsó szó, és különféle nézeteket kell egymással kiegyenlíteni. És meg kell találni a megfelelő kompromisszumot. Raymond Musza. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Igazából elég kockázat van az európai pénzügyi rendszerben. És ahogy tudják, a IMF és a e, Európai Központi Bank felügyelő tanácsa is utal ezekre. Osztja a nézetüket, hogy nagyon kockázatos a helyzet, és milyen konkrét intézkedéseik vannak? Tesznek el jogalkotási javaslatot ebben a tekintetben? A második kérdése. És itt van a koncentráció problémája is. Tehát, hogy Olaszországban például a válság alatt ez megduplázódott. A bankok összefonódnak az állami szektorral, és ez pedig a válság idején kockázatos. Tehát a kitettséget kell csökkenteni ön szerint is? Rendben, köszönöm szépen a kérdéseket. Tehát az első kérdésre a következő a válaszom. Igen. Igen, gondolkozunk ezen. És az Európai Monetáris Unióval foglalkozó kiértékelésünkben is megemlítjük ezt. Két lépésről beszélnék az első lépésben inkább konkrétebbek vagyunk, hogy mit látunk előrevezető útnak, és a másik fázisban pedig nyitottabbak vagyunk különféle opciók felvázolásában. És figyelembe veszük a tagállamok vagy egyéb érintettek nézeteit. Tehát az első kérdés ezt. Rövid távon azt javasoljuk, hogy az európai rendszer szintű kockázati társaságra hagyatkozzunk, és ez nem jelenti azt, hogy itt az államadóságokat máshogy kezeljük a rendszer kockázati testülettel, hanem megpróbáljuk osztályozni az államadóság kockázatát. Utána egy másik fázisban amikor inkább elgondolkozunk, elgondolkozunk az európai biztos eszközökről, és itt néhány opciót nyitva tartunk, vagy elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk jogszabályilag kezelni az államadóságokat. Ez a téma természetesen adott. Ami az államadóság kitettségét jelenti, annak az egyik módja, hogy ezzel hogyan bánunk, az nyilván azon múlik, hogy milyen jellegű az államadóság. De most a kitettség szintjét nem szeretnénk korlátozni, azt javasoljuk, hogy állami kötvényekkel operáljunk, hiszen ez egy, ezeket a kötvényeket a bankok megvásárolhatják, és így diverzifikálják a palettájukat, és a saját államuk termékeit veszik. Tehát, hogyha létrehozunk egy ilyen európai kötvényt, akkor ezzel az európai bankoknak is segítünk. Az európai bankok ezeket a kötvényeket megvehetik. Köszönöm. Van 30 másodpercen, nem 30 kérdésem van. Köszönöm a válaszokat. Megtudhatnánk a véleményét az előbb feltett kérdésben, az államadóságok kockázata vonatkozásában szeretném ismerni az ön személyes véleményét. Nem akarok itt zavart okozni, mert ez egy nagyon kényes kérdés. Annyit mondhatok, hogy a jelenlegi eljárásban nulla kockázat számítás van. Ha nem nulla a kockázat százalék, akkor, ahogy azt le is írtuk, szigorú garanciákra van szükség pénzügyi stabilitásra vonatkozóan, Nyilván könnyebb lenne nulláról kezdeni. De nem kezdhetünk a nulláról, a jelenlegi állapotból kell kiindulni. És hogy ennek milyen pénzügyi implikációi vannak, az nagyon sokféle lehet. A GUE frakciónak adok most szót. Elnézést a neve kiejtésért. Nem, jó. ejtette ki, semmi baj. Görögül fogok felszólalni, kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatóikat. Üdvözlöm Önöket itt a bizottságunkban, és lelnök urat is. Főleg az érdekelne, hogy ön azt állítja, hogy a bankunió alapvető és nélkülözhetetlen feltétel. De vannak ö, olyan témák, ahol a bizottsági javaslatok és időterv ellenére nincs előrelépés. Legárd asszonyt nemrégiben meghallgattam, ő támogatja ezt a megközelítést. Drági úr is annyiban, hogy anélkül, hogy az európai eddig működött garanciarendszerben ennek nincs is alapja. Egyes tagállamok azonban mintha nem akarnák ezt. Érdekelne, hogy a bizottság mit akar. Ön is említette hogy az eurozóna attól szenved, hogy nagyon alacsony a befektetések aránya. Nem éri el a piaci minimál szükségletet sem, és épp hogy csak eléri a válság előtti szintet. Hogyan lehetne a beruházásokat, befektetéseket ösztönözni? Legalább azokban az országokban, ahol többlet van, költségvetési többlet, ahol túlteljesítés mutatkozik. De még fontosabb lenne persze a déli országokban a befektetés, ahol eleve elmarad az európai átlagtól ezeknek az aránya. Szeretném tudni, hogy milyen ösztönzőket fogalmaz meg a bizottság ezekben az ügyekben. Kérdés? Az első kérdésre a válaszom az Európai Betétbiztosítási Rendszer. Ezt már említettem a bevezető szavaimban is. Látjuk, hogy a bankuniónak három pillére van, és az egységes döntéshozatal már megvan, és ami még hiányzik, az a betét védelem. Jogalkotási javaslatot is tettünk ennek érdekében, és most a társjogalkotóknál van. A kérdés az Európai Parlamentnél és a tanácsnál. Természetesen szoros kapcsolatban vagyunk a társjogalkodókkal, például most a, most például információkat gyűjtünk, hogy eh, bemutassuk majd a eredményeinket, és hogy eh, jobban hozzájárulunk a rendszer stabilitásához. Természetesen az Európai Parlamenttel is együttműködünk, és Eszter Delange jelentéstevővel mindenek előtt. Tehát, mint említettem, most a társjogalkotók kezében van a helyzet kulcsa. És ez megkönnyebbíti a munkánkat. A beruházások kérdése a következő. Igen. Számos kezdeményezés van arra, hogy a beruházásokat ösztönözzük. Néhány ra itt utaltak is, ezek újak, tehát például mélyíteni a gazdaság és pénzügyi uniót, és itt három opciót látunk az eurozóna fiskális stabilizáció tekintetében, és nagyon fontos a beruházás védelmi rendszer. Elismerjük azt a tényt, hogy a beruházások nagyon fontosak, és amennyiben nincsenek beruházások, a tagállamokban csökken a növekedés. Tehát a tagállamoknak mindenképpen foglalkozni kell a beruházásokkal, támogatni kell a beruházásokat, akkor is, amikor a gazdaság éppen leszálló ágban van. Tehát ezt a kezdeményezést le is írjuk Vannak például stratégiai befektetés, beruházási terv, a strukturális alapokban van lehetőség. Tehát, hogyha Görögországról beszélünk, itt van egy konkrét terv a görögországi munkahelyek teremtésére, és itt szeretnénk bizonyos prioritásokat megállapítani. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon sok kérdés van, de eh, ha lehet, akkor tartsák röviden a kérdéseket. A következő kérdés Sven Gigold, Zöldek. Köszönöm szépen a kihívást. Üdvözlöm én is a biztost. Tehát, ahogy Nina Gill mondta, én is üdvözlöm a fenntartható piacokról szóló elképzelésüket, nagyon fontos az, hogy ez nem sokára valósággal váljon. Azonban kevésbé népszerű, kellemes témákról is szólok. Például Bierradi, az MPS és a Banco Popular esete. Hiszen a bankunió jogszabályát veszélyeztetjük, hiszen az óvatos újratőkésítés a Biarradi esetében a mi szakbizottságunk ösztönzésére történt, tehát az óvatos újratőkésítés ritka példája ez, és ez csak is nagyon szűk körülmények talaján legális. Biztos úr, kész arra, hogy írásban részletesen megválaszolja? Hogy miért gondolja, hogy az MPS esete, esetében az óvatos újratőkésítés összes feltétele teljesül másodszorban. El tudná mondani nekünk, hogy az MPF esete miért ilyen hosszadalmas, és még mindig 2014-es adataink vannak, és nincsen eszközminőségi áttekintés, hogy a bank tényleg megmentése került-e. Utolsó kérdésem, hogy tudja elmondani, elmagyarázni, hogy az MPS esetében az összes befektetőt kompenzálni kell, attól függetlenül, hogy milliómosok-e, tehát olyanok, akik rengeteget költöttek a kötvényekre. Ez nem megfelelő a bankok populárral összehasonlítva, hiszen ott elvesztik a pénzüket. Tehát a spanyol befektetőket előnyre részesítik mondjuk az olaszokkal szemben. Rendben. Néhány kérdést kaptam, hogy összehasonlítsam az MPS-t és a Banco Populárt. Először is két bank két különböző eljárás alá esett. A BRD esete más, az MPS esete esetében óvatos újratőkésítős volt, és a Banco Popular esetében pedig határozott született. Tehát az újratőkésítés feltétele pedig az, hogy a bank egy megfelelő tervet fogadjon el, és a veszteségeket nem lehet az állam részéről kiegyenlíteni. És amikor az MPS óvatos újratőkésítése megtörtént, akkor a banknak be kellett mutatni egy újraszervezési tervet. És ez és itt természetesen a teher, a teherviselés megosztásáról is szó van. Tehát nagyon fontos, hogy a bank részvényesei és a beruházók is kárpótlást kapjanak. Igen, amennyiben a kiskereskedelmi, a kis, be, kis befektetők is megkapják a kárpótlást. Az MPS-ben más látunk. A Banco Popular esetében látható volt, hogy csődbe juthat. Tehát ebben az esetben az óvatos feltőkésítés nem eszköz. És a, a bankot az SRB-be tették, amely pedig eh, hozott egy határozatot. Ez a legnagyobb különbség a két eset között. Tehát, hogy mi az SSM a felügyelő bizottság véleménye. Tehát 2014-es adatokról is beszélt, nem, újabb adatokat is felhasználtak, a bizottság részéről pedig készek vagyunk válaszolni a kérdéseire, amennyiben megvan a megfelelő információnk. Köszönöm. Az FTT nevében David Coburn. Köszönöm, elnök asszony. Mint a pénzügyi stabilitás biztosa, megmagyarázna nekem, hogy miért akarja az EU növelni a pénzügyi kockázatokat? A relokációval Londonból? Ez nem ö, szisztemikus kockázat? 900 milliárd ö, eurónyi ö, európai értékpapírnak a gondnoka London. Ön erről úgy beszél, mint végső lehetőségről, de mikortól számít végsőnek a lehetőség? A bizottsági javaslat ráadásul növeli a margin paymentek költségét, 77 milliárd dollár az, amit a magánszemélyeknek vagy az EU-ban működő cégeknek kell majd vinni. Londonban, jenben, ausztrál dollárban, yuanban is lehet elszámolni. Ugyan miért gondolja az Európai Unió, hogy ezt ki tudja váltani, illetve mi a jó a relokációban? Ez egy protekcionista, izolacionista hozzáállás. Michael Spencer a frakciómból, ezt gazdasági nacionalizmusnak hívná, amelynek semmi köze a szabad piacokhoz. A lokációs követelmény megfogalmazása óriási határának a látnyúló pénz transferekben nyilvánulna meg. A lokációk lebegtetése is már önmagában kockázat, kockázat költségnövelő tényező, és bonyolítja a, a, az elszámolásokat. Ha euróban számolnánk el, akkor is visszalépés a bizottság javaslata. Maga a bizottság sem hisz az euróban, mint globális tartalékvalutában. Miért kell félni annyira önmagunktól? Megmondom én, hogy miért. Mert nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Mert félünk a fogyasztóktól, a piactól, a piac által szabott játékszabályoktól. Biztos úr, parancsoljon! A CCP javaslattal kapcsolatban én már elmondtam kétszer a véleményemet. Nem érzem ennek újra szükségét. Elmondtam, hogy miért hoztuk létre, hogyan kalibráltuk, hogyan értékeltük a pénzügyi kockázatokat, hogy ki hozza a döntést, ez benne van a jogalkotási javaslatban is, az ESM és az ECB, a központi bank az eurozóna vonatkozásában, és ki javasolja, illetve e- e- a központi bank javasolja az eljárást, és a bizottság pedig a hatósági javaslatok alapján jár el sokféle szám röpköd itt a teremben, a lehetséges pénzügyi hatás a margin effect vonatkozásában. Itt kétszeresek itt a bizonytalansági szorzók. A hatástanulmányunk 8-12 százalékos kockázatot mutat, és szó sincs arról, hogy automatikus relokációs politikát követnénk. Az ESMA és a Központi Bank végső megoldásként ö, ö, tekinthetnek erre, mint megoldásra, ö, hogyha az egyéb eszközökkel nem sikerül megfelelő módon a pénzügyi kockázatokat kordában tartani. A kockázat koncentráció önmagában egy kockázat. Ezt, ezzel is számolni kell. Néhány szót a jenben vezetett költvényekre utalni. Tehát ott olyan allokációs politika van, amelyről beszélhetünk, az ENF részéről, elnézést a kiejtésemért, Gerof Anemans Hollandul beszélek. If you don't mind. Um, ja, ik, ik zou willen aansluiten bij de vraag van meneer Coburn. Nos, a tőke piaci uniót, illetve amelyet ön kér, nagyon fontos, hogy uh, itt felgyorsítsunk, amíg a Brexit, ahogyan láttuk, ennek a folyamata beindult. A harmonizáció elve itt az Európai Unión belül vajon egy sikernek tekinthető-e, vagy sem? Hiszen itt 140 millió munkavállalóról van szó, és 80 milliárdnyi munkaerőpiacról. piacról Persze növekszenek majd a költségek, likviditás vesztességre kerül sor, és a többi. Nem gondoltak-e arra, hogy egy kicsit időt nyernek ezen tárgyalások során, és a tőkepiacok alakulása esetleg összekapcsolható az, azzal, ahogyan a Brexit tárgyalások zajnak, ahelyett, hogy gyorsítanának, miért nem fékezik ezt a folyamatot? Uh, well, uh, on... Uh... Igen. A Brexit tárgyalások, ahogy tudják, tegnap, tárgyal, tegnap kezdődtek a Brexit tárgyalások, tehát az első téma a polgárok joga, az európai költségvetés, az ír határ, A Brexit tárgyalások a következő fázisban folytatódnak, és uh, akkor zárjuk le ezeket a témákat, hogyha megfelelően megtárgyaltuk őket, és az után foglalkozunk majd más témákkal. De az Európai Uniónak el kell gondolkozni azon, hogy mi történik, ha az Európai Unió legnagyobb pénzügyi központja az Európai Unión kívülre kerül. Természetesen ebből kiindulva folytatjuk a tárgyalásukat. Tény, hogy az EU legnagyobb pénzügyi szolgáltatója kikerül az európai infrastruktúrális szabályzási rendszerből és mindenképpen reagálnunk kell erre a tényre. És a javaslatunkban ezt figyelembe is vettük. Köszönöm. A néppárt részéről. Még van két percem. Elnök asszony. Tehát a válasz alapján úgy tűnik számomra, hogy ön nem zárja ki, hogy a Brexit tárgyalások következtében és más körülmények között Londont az Európai Unión nem kívülének tekintik a Nagy-Britanniával folytatott tárgyalások során, és pénzügyi központként London egy megállapodás élvezője lehet az Európai Unióval, tehát ez egy rugalmasabb koncepció mint hogyha egész egyszerűen bezárjuk a kaput és kidobjuk Londont. Uh, well, uh, the uh, proposal... Igen, a javaslat egy olyan javaslat, amely nem konkrét, konkrét módon vonatkozik egy tagállamra. A javaslat egy olyan javaslat, amely harmadik országokat vesz figyelembe, és ennek kihatása van a Nagy-Britannián kívüli érintettekre. Tehát nem kell úgy látni, hogy ez egy olyan javaslat, amely igazából csak egy tagállamra vonatkozik. Még egyszer, mondtam, hogy nagyon fontos ezt a javaslatot tanulmányozni az Európai Parlamentben is. Köszönöm szépen. Alel és Gunnar Höckmark a következő. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is a BRD revízióját, és Itt mindenképpen gyorsított eljárásban kell lépnünk, ami pedig a prezentációját, illetve a, az expozéját illeti. Itt szeretnék visszatérni a tőkepiaci unióra, hiszen itt egy nagy dolog történik. És itt a Brexit-tel foglalkozunk, tehát jó lenne hallani öntől, hogyan látja a Brexitet, hogy hogyan tudunk Nagy-Britannia kilépésével egy erős tőkepiaci uniót létrehozni. Ez a rendszer ketté fog oszlani, hiszen a londoni City olyan méretű, hogy nagyon nehéz előre jelezni, előre látni, hogy hogyan haladunk ugyanígy előre a tőkepiaci unióban, mint a Brexit előtt. Tehát eh, erről szólna néhány szót. Rendben. Mindenek előtt köszönöm a tisztázó szavakat. A hitelezők hierarchiája tekintetében Itt a hitelezők hierarchiájában már előre jutottunk, illetve ennek a megállapításában, és nagyon fontos végigvinni ezt a munkát. Utána a bankoknak lehetséges lesz megfelelő puffereket megfelelő időben kialakítani hogy most visszatérjek a brexites kérdésére, tehát hogy eh, hogyan befolyása majd a Brexit a gazdaság és monetáris uniót. A Brexit sokkal több kihívást jelent most a tőkepiac kialakulásában, és nagyon fontos. Nagyon fontos egy megfelelő tőkepiacot kifejleszteni, a 27-ek Európai Uniójában. És ezt a tőkepiaci unióról szóló félidős áttekintésünkben is leírtuk. Ez egy nagyon ambíciózus számbevés, és várjuk az új elképzeléseket, új javaslatokat más területeken. Tehát itt nagyon fontos az, hogy lebontsuk a még meglévő határokat az Európai Unión belül. És nagyon fontos, hogy eh, kihasználjuk az Európai Unió teljes potenciálját. És sajnos ezt még nem sikerült teljes mértékben kiaknáznunk. Köszönöm. Még van egy kis ideje, hogyha nem muszáj. Most az SNT nevében két kérdésem lenne. Az egyik a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik. Nagyon gyorsan növekszik ez a szektor, és itt a LuxLeaks és a Panama papírbotrány eh, azért ezt egy picit megsebezte. Beszélünk az adómegkerülésről, a pénzmosásról, az agresszív adómegkerülési rendszerekről. Az adóversenyről és az adóharmonizációról kérdeznék, és a pénzügyi szolgáltatások eh, egyre keményebb piacot képviselnek nagyon fontos az, hogy az Európai Unió globalizációban is versenyképes maradjon. Tehát nagyon fontos a bank és a tőkepiaci unió létrehozása. És azt látjuk, hogy rengeteg támadás éri ezeket a uniókat. És nagyon fontos az, hogy a pénzügyi szolgáltatások észszerű szabályzást kapjanak. Nagyon fontos az Európai Uniós szinten meglévő átláthatósága. A biztosító, a biztosítási szektor a másik kérdésem. Tehát 2018. február 23-án kell ezt létrehozni. Itt számos összeférhetetlenség tapasztalható még a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kötelezőek a tagállamokat tekintve. És nagyon fontos ez az üzleti élet számára is. És nem valószínű, hogy október 17-én életbe, illetve hatályba lépnek ezek. Viszont ha nem, akkor a 2018. február 23-a veszélybe kerül. Tehát egyszerűen nem realisztikusak ezek a határidők, hiszen az arányosság elvét így nem veszik figyelembe. Málta, ahonnan én is jövök, megpróbál több terhet levenni a kis és középvállalatok válláról. Köszönöm. Hát ez, hát ez nagyon sűrű kérdés volt. Igazából két kérdést értettem ki. Az egyik a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozott, a másik pedig az adó megkerülésre. Az elsővel kezdtem. Számos kezdeményezés van. És eh, az OECD-nek is van, vannak előírásai, és vannak olyan területek, ahol mi szigorúbbak vagyunk, mint az OECD előírásai. Tehát mindenképpen ambíciózusabb agendát követünk, és szeretnénk jobban érvényre juttatni a pénzmosás elleni szabályainkat is és ide tartoznak például a pénzügyi tanácsadók, és a pénzusás elleni irányelvben is rögzítettük ezt. További lépéseket tervezünk, hogy hogyan erősítsük a tanácsadók felelősségét, a közvetítők felelősségét. Tehát ez a javaslat nagyon hamar előterjesztésre kerül. Egy jogalkotási kezdeményezést is szeretnénk tenni az agresszív adótervezési rendszerek tekintetében. Tehát szeretnénk itt a kiskapukat bezárni, és egyéb kezdeményezéseket is említhetnék tehát az országonkénti jelentés és a pénzmosás elleni irányelv. Tehát nagyon sok munka zajlik, és a jelenlegi vállalatvezetéssel kapcsolatban is vannak előírások, amelyek bizonyos mértékben biztonságot nyújthatnak, de mindenképpen eh, látni kell, hogy hogy léphetünk tovább. Most áttérek a kérdése második részére. Tehát ami itt a biztosítási irányelvre vonatkozik, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, tehát a társjogalkotók elfogadták ezt az irányelvet, az irányelv nem kerül változtatásra, tehát lehetnek a végrehajtásnál különbségek. Tehát az EIOPA is említése került, nagyon jól előkészített irányelvről van szó, és a tagállamoknak pedig lehetősége lesz megfelelő módon alkalmazni, végrehajtani. A delegált aktust a lehető leghamarabb szeretnénk elfogadni, és úgy gondoljuk, hogy rossz jelzés lenne, hogyha elhalasztanánk. Tehát egy két éves végrehajtási időt döntöttünk, és ezt pedig be kell tartani. Ez nagyon ambiciózus, de realisztikus. És itt egy megfelelő hozzáállásra van szükség, és az Európai Parlament és az európai tagállamok feladata, hogy erősítsék a vizsgálati folyamatot. Köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetném a képviselőtársaimat, hogy 10 percünk maradt, és még négy felszólalónk van. Maximum két perces legyen a kérdés, hogy a válaszra is legyen még idő. Igen, Günár, te betartottad Nézzük, hogy tud-e Kaca úr is ugyanolyan tömören fogalmazni, mint Hökmark. Két rövid kérdésem van. Az USA kormánya deregulálni akarja a banki ágazatot. Ön mit gondol, az Európai Uniónak erre kell reagálnia? Ugye stabil banki ágazatot akarunk, ugyanakkor versenyképeset is és az amerikaiak lépése mindenképpen kihívás. A második kérdés pedig a görög bank rendszerrel kapcsolatos. Valamelyest úgy érzem, hogy javul, bár lassan a helyzet, de dinamikusabb reálgazdaság finanszírozó görög bankokra lenne szükség van -e a bizottságnak javaslata arra vonatkozóan és intézkedése, kezdeményezése, hogy támogassa a görög bank ágazat dinamikusabbá válását? Köszönöm a kérdéseket. Először is a friss USA-beli fejleményekről szólnék. A Dodd-Frank Review konkrétan, amiről beszélünk, ez nem, nem rég jelent meg. Még vizsgálják a szolgálataink a szöveget, és szorosan követjük az eseményeket. Azt a jelzést akarjuk az amerikai kormánynak küldeni, hogy, hogyha ez a trend érvényesül náluk, akkor az ellenében megy a globálisan elfogadott normáknak, a stabil finanszírozásnak, a kiszámítható kereskedelemnek, és persze látni kell, hogy most ez egy elvi szöveg, hogy ebből mennyit valósítanak meg, ezek ugye ajánlások egyelőre, hogy ebből mi ö, kerül át a jog alkalmazási gyakorlatba a szenátus, a kongresszus részvételével, az még egy másik lapra tartozik. Tehát ezt még nem látjuk. A Dodd-Frank jelentést önmagában nem látjuk problémásnak minden államnak joga a saját joganyaga működését felülvizsgálni. Nagyon nem mindegy, a részletekben bújik meg az ördög, hogy ebből a deregulációból mennyit és hogyan hajtanak végre. Ami a banki ágazat görögországi ösztönzését illeti, különös tekintetten nem a rossz hitelek tömegére. Létezik egy Görögországot támogató program, amelynek egy részét a bankok rekapitalizációjára lehet felhasználni. Monitorozzuk, hogy mi történik Görögországban. Látjuk mi is okát annak, hogy a görög gazdasági fejlendülést támogassuk. Ezért is gondolkodunk egy növekedési, munkahelyteremtési projektben, amely ugyancsak megfogalmazódott már 2015-ben, és amely, ha nem tévedek, pont múlt héten került felülvizsgálatra, tehát ö, most derül ki napokban, hetekben, hogy ez a program mennyi pénzt mobilizált Görögországban, mennyire segítette az EU pénzek abszorpcióját, mennyire növelte az előfinanszírozás lehetőségét, hogy ne mindig kapkodva kelljen finanszírozni a projekteket, hanem előre tervezetten, és így tovább. Ezt most majd meglátjuk, és folytatni fogjuk mindenképpen ezt a növekedési, munkahelyteremtési programot, ez közös érdekünk, hogy ez a program sikeres legyen, és Görögország visszatérjen a pénzügyi piacokra. Köszönöm. Az SZSD nevében Jakobo Májszika kap szót. Ahogy az várható tőlem, én a CCP-re fogok rákérdezni, de egy olyan aspektusra, ami a lokációs politika, én nem szórnék kritikát, sőt, nagyon jónak tartom. Ne akarjuk előre megmondani, hogy ebből mi lesz, hogy ez extraterritoriális felügyelőhatóság, vagy milyen legyen, az mindegy, de a kockázatot valaki kézbe veszi. Gratulálok ahhoz is, hogy a felügyelők testületét dőltől az alacsonyabb szintű felügyeletek irányába léptek el. Nyilván a belső és a külső szempontok egyszerre érvényesülnek abban. Én azt mondanám, hogy menjünk még tovább. A nagy CCC esetében legyen egy nagy egységes Ez már NDSSM típusú felügyelet, ami pedig a kisebb szolgáltatókat illeti, hát legyen helyi szintűbb a felügyelet, és ne öljünk ágyúval verébre. Lehet, hogy egy, egy Single Resolution Authority gondolata is kontextusban megfontolásra érdemes. Nos, ezekre a kérdésekre válaszolván a következőt tudom mondani. Az eszma mandátuma mindenképpen erősítendő a harmadik országbeli ccp vonatkozásában. Ezen vagyunk, és ezt fontos részének tekintjük a megoldásnak. egyelőre még nincs meg az az EU egység, amely ezt hatékonyan tudná vinni. De a javaslathoz egy ilyenre is szükség van. Egyelőre az eszmát lehet erősíteni. Az eszma mandátumát belső vonalon is erősíteni kell szerintem, az európai felügyelő hatóságok felülvizsgálata zajlik, és ennek az eredményeiről hamarosan beszámolunk majd önöknek. Sok közmeghallgatást szerveztünk, több mint 220 írásos választ kaptunk, és ezekből az derült ki, hogy a központosított döntéshozási, felügyeleti döntéshozási jogköröket támogatják többségileg a megszólalók, konkrétan az eszmát. És így látják a felügyeleti konvergencia érvényesítésének lehetőségét is megvalósítva. Mert nagyon nem mindegy, hogy egységesek-e a felügyeleti eljárások, vagy nem. Valami egységességet mindenképpen ki kell találni és garantálni kell, mert egyébként piac torzulás, vagy hát legalábbis ellenőrzési torzulás valósul meg. És ezt egyesek igazságtalannak élnék meg. Az egységes felügyeletnek is persze vannak korlátai, de hosszabb távon mi inkább itt az egységesítés irányába ható módon gondolkodunk. Egyelőre még a nemzeti hatóságok felelőssége eleve a kérdés, és a tagállamok ott tartanak, hogy nem szívesen adják ki a kezükből a komoly adó és pénzügyi vonatkozásokkal bíró döntési jogkört a magasabb szint felé a kezükből. Ezek a nemzeti hatóságok eleve nagyon erős döntéshozást képviseltek, tehát ez nem lesz egyik napról a másikra megvalósítható. De azt indokoltnak látjuk, hogy az európai felügyeletet erősítsük, és a felügyeleti konvergenciát erősítsük. Néppárt, Kapolsz úr. A Banco Populára és a BRD témában kérdeznék. Tegnap Louis asszony volt a vendégünk, és a Banco Populár válsága június 7-én egy olyan döntéshez vezetett, amely a gyenge hitelekben ö, ö, jól működő kölcsönök ügyében szigorúbb eljárást irányoz elő. Egyetért ezzel a csapásvonallal? A Banco Popular botránya súlyos kétségeket vetett föl a stressztestek hatékonyságára vonatkozóan. Hogy lehet az, hogy a stressztesztek által is veszélyesnek és becsődölés veszélyesnek minősített bank továbbra is megmaradt a spanyol gazdaság egyik gerinc szervezete. Ami a BRD-t illeti, ugyancsak tegnap ugyancsak Liasszony elmondta nekünk, hogy Lautenschläger asszonyok közösen megtárgyálták önökkel a bizottsággal a, a BRD keretein belül a beavatkozási esélyeket. Állítólag a, a megugrandó akadályok, magasságok nem teljesíthetetlenek. De az viszont nagyon nem mindegy, hogy az intézkedések túl későn vagy túl korán kezdenek hatni. Hogy vannak temporálva. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Az NPL-ekre vonatkozóan. Nyilván ez egy általánosabb kérdés, mint ahogy ennek fogalmazta. Mi az NPL-ek vonatkozásában dolgozunk egy európai cselekvési terven, és ennek az lesz a lényege, hogy a felügyeleti tevékenység szigorodik, az jövő hónapban megtartandó ECOFIN tanácson kerül ez a napi rendre. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, most van kezünkben az első gyakorlati ügyek értékeléséről szóló dokumentum, az első néhány hatástanulmány, amelyek már arra utalnak, hogy milyen további lépésekre lesz szükség. És milyen hatásai lesznek, lehetnek javaslatunknak, az eszenekre és a pl ekre vonatkozóan. Ami pedig a stressztesztek megbízhatóságát illeti, ezzel kapcsolatban nem tudok sokat mondani. Az Európai Bizottság nem bankfelügyelet, nem tudom megmondani azt, hogy egy harmadik leggyengébbnek minősített, 2016-ban harmadiknak minősített bank esetében milyen intézkedéseket kellett volna tenni a bankfelügyeletnek. Valamit kellett volna tenni, az biztos. Hogy mikor, mennyire korán avatkozzon be a felügyelet, a korai beavatkozás ellen szól, hogy hagyni kell a bankokat stabilizálódni, egy biztos, hogy folyamatos interakcióban kell, hogy legyen a bank és a felügyelete. De amennyiben szükséges, a korai beavatkozás is lehetséges az EU törvényei szerint. Itt az SSM-mel, az SLB-vel közösen gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezt pontosan meghatározni, mikor kell beavatkozni korán. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Dombrovskis úr, hogy itt van. A CMU beindult, ez jó hír, és most új irányra készülünk, és ö, fenntarthatóbbá kell tennünk. Tehát itt az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy elkötelezett, emellett van egy magas szintű szakértőcsoport, tehát a specialisták nagyon keményen dolgoznak, és ez jó. Ezt kijelentve, azért még néha megpróbálok rájönni, hogy igazából a bizottság mit tesz, mit tehet. Például van egy kérdésem, hogy az ESG elvekhez kaphatunk valamilyen iránymutatást? Aztán hallottuk a pénzügyi stabilitási tanácsról, és a G20-ak is szorgalmazzák ezt, és ez arról szól, hogy milyenek legyenek a kritériumok, és működjenek. És új jogszabályok is születnek, tehát hogy legyen egy európai nyugdíj termék. És az Európai Bizottság is bevezeti az ESG kritériumokat, ez pedig jó jel lenne, hogy a bizottság a pénzügyi termékeket vonzóbbá és fenntartatóbbá teszi a tőkepiacon. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. És fenntarthatóbbá válik -e a helyzet, és természetesen figyelemmel kísérjük a magas szintű szakértő csoport munkáját, ahogy ezt mondta, Tehát július 19-én lesz egy megbeszélünk a magas szintű szakértői csoporttal, és ezen vitatjuk meg, hogy eddig tehát az ESG útmutatás végezetül Erről is beszélni fogunk majd. Tehát nincsen formális definíció az elsődleges európai jogalkotásban. Tehát itt van a lojali, lojal, lojális kötelezettség, lojalitás kötelezettsége, és az európai pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelvben is szerepelnek. A félidős áttekintésben pedig elgondolkozunk azon is, hogy az eszközmenedzserek és az eszköz tulajdonosok viszonyát hogyan szabályozzuk, és hogy az ESG koncentrációkat hogyan lehet figyelembe végni. Tehát itt az FSP akciócsoportról is szó van, és és az elkövetkezendő időben a pénzügyi jelentésekről is kiadunk majd egy iránymutatót. Itt elhalasztottuk eddig az iránymutatók publikálását. Most annyit vállalhatunk, amennyi lehetséges. Utána a páneurópai nyugdíj termékek. Ezt a terméket a nyári szünetre tervezzük, és azt is figyelembe szeretnénk venni, és az is nyilvánvaló, hogy áramvonalasítani kell ezeket a környezetvédelmi társadalmi és irányítási dolgokat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Egy kecsti kérdés van, tehát ez az utolsó kérdés. Egy perc. Köszönöm. Görögül beszélek? Dombrovski úr, nemrégiben beszélt Görögországról, illetve a segítségnyújtásról hmm, a bankok számára, amikor a memorandumról esik szó, ugye a görög népről és a növekedésről. Nos, hát a bizottság és a Szeriza kormány vitázott az adósságállományról, a növekedésről, a költségvetés és pénzügyi stabilitásról. Nemrégiben létrejött a memorandum, és nagyon sok szó esik a stabilitásról. Tudja ön egyáltalán, mit jelent az, hogy stabilitás? Itt három milliárd többletről van szó 2000 20-ig, és 2%-ról 30 éven keresztül. Ez a nyugdíj csökkentést és jövedelem bércsökkentést jelent már hatodszorra. Ez egy szörnyű kényszer egyes társadalmi rétegek számára, ugyanakkor a nagyvállalatok könnyítéseket kapnak. Ugye ez tömeges elbocsátásokat von maga után. Jelenleg Görögországban több tízezer szerződéses van. Mit is jelent mindez? Az, hogy a népünk nagyon megszenvedi ezt a politikát, amit ön valósított meg a görög kormányon. Uh, well, uh, first... Igen, mindenek előtt érdemes kihangsúlyozni, hogy a görög program célja az volt, hogy helyreállítsuk a gazdasági növekedést. És hogy garantáljuk, hogy a görög gazdaság helyreáll. Ezt hangsúlyozzuk. A görög gazdaság kétszázalékos növekedés mutat majd az idén, és a jelenlegi előrejelzéseink ezt mutatják. Azt látjuk, hogy a munkanélküliség is csökkenni fog, és a pénzügyi helyzetet stabilizáltuk, és most reméljük, hogy ezen az úton maradunk. És a görög finanszírozási szükségletekkel természetesen továbbra is foglalkozunk, hogy Görögországot felkészítsük arra, hogy visszatérjen a pénzpiacra, hogy saját lábán álljon és ne függjön más országok pénzügyi segítségétől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy ránk áldozta az idejét ezen a délután. Nagyon türelmes volt velünk, még külön kérdéseket is megengedett. Tehát nagyon szépen köszönöm. Akkor most gyorsan áttérünk a következő napi rendi pontra, amely pedig eh, a egyenlőtlenségek elleni küzdelem. Most átadom az előadónak a szót. Köszönöm a lehetőleg rövidebben fejtem ki a véleményemet. Ez tehát egy vélemény, amiről most beszélünk, és ahogyan tudják, terjedelmi korlátok vannak. Ez a jelentés az egyenlőtlenségekkel veszi fel a küzdelmet. Ez egy olyan jelentés, amelynek felelőse a foglalkoztatási szakbizottság és mivel terjedelmi korlátok vannak, úgy döntöttem, hogy egy olyan elemre összpontosítok, amely számomra a legfontosabbnak tűnt, és amely érinti a szakbizottságunkat, a magán és közberuházások témája ez. Az egyenlőtlenségek gyakran szociális problémaként érzékelik, de tudjuk, hogy az élet során az egyenlőtlenségek lehetnek okok és következmények is. Nagyon fontos tehát a beruházások kérdéskör, akár magán, akár közberuházásokról beszélünk, hiszen ezek ösztönzőként működhetnek, munkahelyeket teremtenek, és biztosítani kell azt is, hogy legyenek minimál szabályok, ez az egyik legfontosabb dimenziót érinti az egyenlőtlenség területén, és lehetővé teszi, hogy más típusú egyenlőtlenségek ellen is felvegyük a küzdelmet a társadalomban. Itt megpróbáltunk felépni azon tabuk ellen, amelyek a közberuházásokat sújtják, már ami az egyenlőtlenségek elleni küzdelmet érinti. Ez mindenféleképpen fontos kihívás, közpolitikák területén. Ez érint minket, és ez egyfajta esélyként használható ki a magánbefektetők számára. Ezért is összpontosítottam egy olyan elemre, ami számomra nagyon lényegesnek tűnik. Minden esetre várom az önök javaslatait. Köszönöm. Az árnyék előadóknak adom át a szót. Itt vannak? Igen, nagyszerű. Burkhardt. Köszönöm, elnök asszony. Csak röviden szólnék hozzá. Matucello árnyék jelentéstevőnk nincsen a teremben, de néhány gondolatot meg fogalmaznék a néppárt részéről. Először is persze Marisa Mattiasnak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Azt hiszem, hogy nagyon röviden, tömören fogalmazva, ez ugyan néha nagyon kedvező, előadta gondolatait ezen javaslatban. Ami a javaslat elolvásakor azonnal felmerült bennem, az az a kérdés, hogy miféle egyenlőtlenségi formáról beszélünk, -e, beszélünk mi itt egyáltalán. Mert az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy van egy nagyobb vita az egyenlőtlenségek témájában. Szerintem egyre erősebb erőteljesebb lesz ez a vita, és fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán hogy is mérjük az egyenlőtlenséget. Tehát, hogy milyen mérési kritériumokat lehet itt alkalmazni. Aztán a második pont, ugye a munkanélküliség, mint kulcs probléma, ez persze mindig nagy probléma, de itt a vita során beszélnünk kell arról is, hogy a munkahelyek teremtését mi is ösztönzi. Németországban az a szép szlogen érvényesül, hogy az a szociális dolog, ami munkát teremt, munkáját teremt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolat, amit beépítettünk az anyagba. Köszönöm tehát Mária Ezzel Matiasnak ezt a javaslatot. Azt hiszem, még egy kicsit beszélhetünk róla. Mindenféleképpen fontos téma ez, és ezért akartam most röviden hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Az S&D részéről nincs, akkor Tremóza úr, de őt sem látom, viszont azok úr. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję pani poseł. Köszönöm szépen. Matthias asszony ezt a szöveget, amit ön javasolt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ECR frakció nagy fenntartásokkal viseltetik ezen jelentéssel szemben. Az elemzés nyilvánvalóan helyes, ami ugye itt a szociális nehézségekre irányul, amelyek a társadalmunkat sújtják, a fiatalok munkanélküliség az egyik ilyen probléma, aztán egyfajta toxikus foglalkoztatási formák, amelyek a jogszerűség határát súrolják, bizonyos fajta munkaszerződésekre utalok itt, és aztán a szakszervezetek szerepére a munkavállalók jogainak védelmében. Mindez álló, de ezt már régóta tudjuk. Az elemzés tehát helyes. Ugyanakkor az a rész, ahol ön megoldásokat javasol, Ön gyakorlatilag csupán az Európai Bizottság hatáskörének kibővítését javasolja a szociális területen az anyassági szabadságról szóló új irányelv, vagy a munkanélküliség biztosítás Európában, vagy a munkafeltételekkel kapcsolatos irányelv. Ezek azok az eszközök, amelyek első látásra nagyon helyén valónak és szükségesnek tűnnek. De hogyha ezeket közelebbről megvizsgáljuk, már is kétségeink támadhatnak. Vajon európai szinten is hatékonyak-e ezek az eszközök, ezek a tevékenységek vagy intézkedések, mint a nemzeti szintű intézkedések. Nekem kétségeim vannak, mert nemzeti szinten ismerjük az adott viszonyokat, problémákat. Itt van például a lengyel kormány intézkedése, egy körű szociális program a családok támogatására, a több mint egy gyermekkel rendelkező családokra irányult ez a program, és ez nagy mértékben javította nagyon sok család anyagi, materiális viszonyait, és lehetővé tette olyan társadalmi csoportok kirekesztését, amelyek eddig marginalizáltak voltak van-e szükség európai szinten koordinált intézkedésekre? E felül van némi kétségem, de maga a jelentéstevő is elismeri, hogy az európai szemeszter nem tudta betölteni szerepét ebben az egyensúlyteremtésben, vagy az esélyegyenlőség megteremtésében, tehát nem e, érték el a várt eredményeket. Miért kell még nagyobb szintű harmonizációt szorgalmazni, miért kell európai szinten harmonizációs intézkedéseket javasolni? És mindezt anélkül, hogy megvitatnánk e, a kísérleti projektek e, eredményeit. A frakcióm szkepticizmusa egyébként majd kifejeződik az ECON szakbizottságnak adott véleményünkben is. Köszönöm. Az ALDE részéről van valaki itt? Nincs? Akkor ebben az esetben a Philip Lambert a zöldek részéről. Just uh, greetings from... Először is Philip Lambert üdvözletét hozom. Alapvetően üdvözöljük ezt a véleményt hangsúlyozni szeretnénk, hogy a munkahely teremtés szempontja helyesen, hangsúlyosan jelenik meg, és ha nem is értek minden egyet, amikor azt írja szöveg, hogy minden munkahely teremtés szociális jellegű, de, de ezt leszámítva úgy gondolom, hogy végre a kompetenciáinkra koncentrálunk. Csak az a baj, hogy a mi szakbizottságunk pont nem kompetens ezen területek többségén. Az Ample jelentés vonatkozásában, például az adóelkerülés, adócsalás elleni harcban, azonban felelősek lehetünk, és ezek visszaszorításával a közberuházások minőségét és az, egy, az egyenlőtlenségeket növelnénk, illetve csökkentenénk. Vannak gazdagok, akik több pénzzel tudnak beszállni a pénzügyi piacokra, akik így felbillenthetik a maguk javára ezen piacok működését. az ilyen típusú egyenlőtlenségeket kezelni kell. Ráadásul van kompetenciánk például a versenypolitika területén. A versenynek ugye általában az az értelme, hogy lejjebb nyomja az árakat. Végre működhetne az, hogy csökken a fogyasztók érdekében az árak. Tehát egyetértek a véleményel, csak én inkább a szakbizottságunk verseny képességgel kapcsolatos kompetenciájához kötném annak indoklását. A jelentéstevő, köszönöm. Megpróbálok szintén röviden fogalmazni. Ami Burkhardt megjegyzéseit illetve hogy mi, milyen formájú egyenlőtlenségről beszélünk is egyáltalán. Nos, azt hiszem, ezt már kezdetben kifejtettem, amikor véleményt ö, fogalmazunk meg, ezt mindenki tudja, hogy nagyon nagy terjedelmi korlátaink vannak, ugye karakter, szám, beli terjedelem, tehát nem lehet nagyon bőbeszédűnek lenni. Megpróbáltam a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, vagy a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyenlőtlenségekre összpontosítani. Ez teljes, ez persze nem teljes kép az egyenlőtlenségnek. Aztán, amit az ECR-beli kolléga mondott, ön Ravi López véleményéről szólt, aki a foglalkoztatásügyi szakbizottság véleményezője ön, ugye az anyasági szabadságról, kísérleti projektekről és egyebekről szólt. Ezek olyan elemek, amelyek az illetékes szakbizottság anyagának részét képezik, nem pedig az én anyagomét. Persze ki lehet egészíteni az én anyagomat is, nagy, nagy figyelemmel hallgattam önt, és feljegyeztem a gondolatait de a fenntartások, amikkel kapcsolatban ön fenntartásokat fejezett ki, ezek nem az én véleményemre vonatkoznak, hanem a foglalkoztatásügyi szakbizottság jelentéstevője Javi López véleményére. Nos, Sven, amit ön mondott, azzal egyet értek, csak terjedelmi korlátaim vannak. Én ugye csak a beruházásokra összpontosítottam a gazdaságpolitika központi elemeként, de nyilvánvaló, hogy az adó elkerülés, az adó csalás az jövedelem újra elosztásának kérdései lényegesek. Egyetértek önnel, de hát ugye nincs hely ezen gondolatok beemelésre. Thank you, Marissa, and thank you for... Köszönöm, Marissa, és köszönöm hogy időben vagyunk. Mielőtt átadom a szót, szeretném elmondani, hogy az Econban ez az utolsó hetem. Nagyon sok dolgot csináltunk itt, 50 trilógust folytattunk le, nagyon bonyolult technikai anyagokról. Szeretem megköszönni mindenkinek. Yeah, Uh, Ferber Ferber úr azt mondta, hogy én most elvesztem. Köszönöm. So we are continuing our meeting and I have... Folytatjuk az ülésünket. Lamberts úr két kért szót, elnök úr. Elfelejtettem a szavazókártyámat. Úton van, de most nincs nálam. Jó, elég egészséges, tehát be tudja kiabálni, hogy hogy szavazott. Mindig ezt mondta a általános iskolában a tanárom, tehát hogyha valamit elfelejtettem. De már úton van. Jó tudni, Viegas úr fordult hozzám egy kérdéssel. El kell menni a repülőtérre. Rendben van? Tehát nincsen semmilyen kifogás? Mindenkinél megvan a szavazókártya? It is a test vote. Próbaszavazás. Lambert úr kivételével mindenki szavazzon. Ez... Oh, I don't see it. Oh, you have it. Ah, I have it here. Okay. Test vote is still open. Még tart a szavazás. Under the Greens are not having too many votes. A zöldöknek mint egy kicsit túl sok szavazata lenne. So the test vote looks uh, very good. Nagyon jól sikerült ez a próbaszavazás. Akkor nézzük a minimál bérpolitika témát. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Everyone voted? Yes, the vote is closed. Ha mindenki szavazott, elfogadtuk. 75-ös. Huszonhárom, huszonegy volt az eredmény. Claudia, te követed itt a képernyőt? Mert én nem látom. 75-ös mellette ellene tartózkodás többségileg elfogadtuk, 76-os mellette ellene elfogadtuk 77-es mellette. Ellene 78-as mellette ellene ellenőrizni kell, 78-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást. mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 92-es mellette ellen elutasítva. 93-as mellette ellene elutasítva, 93-as mellette ellene, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, kommunisták kis többségben voltak, 94-es ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel elfogadtuk, 95 es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. 95-ösről szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitom a 108-as szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodás, mit csinálnak a szociáldemokraták? Szavazzunk. Megnyitom a szavazást, most már látszik, hogy mi zajlik itt. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, L kompromisszum, kitámogatja ellene elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de szavazzunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Jó volt ellenőrizni, szavazategyenlőség mellett elutasítottuk. 151-es mellette, pontosabban 145-ös mellette, ellene tartózkodás elutasított, 146-os mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik elfogadtuk, de nézzük meg éppen 146-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 147-es. Elutasítva. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a 149-est visszavonták, 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 152-es mellette ellene. Hmm, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg szavazógéppel is a 152-est, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157 helyett N kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás. Szavazzunk a 23-asról, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. Huszonnégyes mellette ellene tartózkodás. D. Kompromisszum mellette e- ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük, 43-asról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás 50-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell az 50-est, géppel szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk az 57-est ellenőrizni kell, azt mondják, meg, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel, mint az előbb, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette eltartózkodás előriznünk kell. Megszavaztuk. Lezárva a szavazást, szavazat ez egyenlőség. Elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás meg elfogadtuk, és akkor most a záró szavazás következik Nép szerint. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Remélem még eléri a gépét. Igen, ez lett volna. Akkor most a pán európai fedezett kötvények témáról a kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellett 70, 74-es 63-as Jaj, annyi, annyi fajta szavazólista van. Ja. 63-os visszavonták. Igen, igen, igen. 74-es. Ez a D kompromisszumhoz hozzáfűzött mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Na most, átmegyünk az e-kompromisszumra. E. E-kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum, óvatosan. Az elnök, nem én, azt mondta, hogy az elő, először az F bisről szavazunk. Az elnöknek mindig igaza van. Tehát akkor az F bis-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor nem kell az F-ről szavazni, akkor átmegyünk a G kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát akkor a bevezető rendelkezések elfogadtuk akkor preambulum bekezdés első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor itt részenként szavazunk az ötösről, ki van mellette, az eh, S&D frakció, most akkor ellene, tartózkodás elutasítva. Ez egy nagyon jó dolog volt. Akkor most a zárószavazás tehát megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk Lukke úr jelentéséről. Tehát megnyitom, mindenki szavazott, zárom a szavazást, és pedig 43 szavazattal elfogadtuk. Gratulálok az előadónak a munkájáért, és reméljük, hogy a bizottság az összes kötelezettségét teljesíti. Ez a szavazás vége, a következő napirendi pontunk pedig a felhatalmazás alapuló jogi aktusok, tehát két témáról beszélek. Pablo elhagyott minket, tehát azt mondta, hogy kövessük az irányvonalát. Most igazából a feladatlanosan alapuló jogi aktusok és végrehajtás intézkedik ellenőrzéséről beszélünk. Három nyílt dologról beszélünk. Tehát akik elmennek, kérem csendesen menjenek, hiszen eh, az ellenőrzést nem tudjuk. Tehát itt eh, a hitelkártyák, fizetése használt kártyákról szóló rendelet az európai bankhatóságok múlt júliusban nyilatkoztak a témáról, és január 5-én a bizottság eh, hat módosítót javasolt a szöveghez. Mindegyik a függetlenségi követelményeket hangsúlyozza. Február 6-án az IBA egy eh, véleményt publikált, javaslatokat, változtatásokat kér, és azt mondta, hogy az összes IFR által meghatalmazott kereskedőt egyenlő módon kell kezelni. A bizottság és az IBA véleménye itt eltér, hiszen a függetlenségi követelmények betöltése, teljesítése nagyon lényeg, másodszorban megfelelő munkavállalói képviseletet is létre kell hozni. A harmadik pedig az, hogy a milyen összeegyeztethetőség, összeegyeztethetetlenségek vannak az ECON tagjai. Megkapták az anyagot. Igen, igen, körbe küldtük, és üdvözlöm Maria Belence asszonyt a versenyügyi főigazgatóság részéről, és itt Kabri, az Európai Bank hatóság részéről. Ő a pénzügyi innovációkért felelős, és most szeretném átadni nekik a szót egy rövid bevezetésre. 5 perc, elég kell, hogy legyen, utána pedig az előadó, árnyék előadók kapnak szót, és fel lehet tenni a kérdéseket. Ez így rendben van, és akkor utána a bizottság rendben. Tehát Villence asszony a szó. Köszönöm. Nem fogok túl sok részletet említeni, hiszen már mindenki megkapta az anyagokat. A függetlenség igénye a rendeletben is szerepel. Olyan intézkedésről van szó, amely különféle fizetési formákkal és az ezekkel foglalkozó nökségekkel foglalkozik. Először is szeretném a vertikálisan integrált szereplők említeni. Nagyon fontos a különféle kártya rendszerek közötti különbségtétel, azonban ez nem új dolog. Az Európai Unióban már a legtöbb egység 28 31-ből már ezt a rendszert alkalmazza. Tehát amit mi javaslunk, az az, hogy számszerűsítsük azt, ami az európai iparban ma történik. És a nemzetközi játékosok, mint a Visa és a Mastercard pedig nem alkalmazza ezt a rendszert. A mi javaslatunk az, hogy a verseny torzításokat szüntessünk meg azok számára, akik az Európai Unió területén tevékenykednek. Három módosító van, amely az IBA-val szemben más álláspontot fogalmaz meg, tehát nagyon jó az együttműködésünk az IBA-val, tehát itt ilyen apró pontokról van szó, de a lényegben egyetértünk. És itt a derogációkat nem láttuk, tehát egy, az első rendeletben. Tehát a rendelet nagyon világos, ami a függetlenség hát illeti, és igazából nem irányoz elő semmilyen derogációt. Az IBA visszavonta az egyéb pénzügyi szolgáltatások területére szóló módosítóját, de egy tehát most az egyes szinten vagyunk, nem a kettes szinten. És itt is fenntartjuk az előjogunkat a módosításra. Itt három aggályos pontot említenék. Az első, Itt van a függetlenségre vonatkozó derogáció. Az EBA javasol egy derogációt, és pedig a függetlenség tekintetében, az innovációs esetekben az indokolás az, hogy ez torzíthatja a versenyt egy nagyobb összefüggésben. Tehát nagyon fontos a független versenytársak megléte, és a Visa és a Mastercard már nagymértékben integrált. Tehát nagyon érzékenyek vagyunk, a derogáció tekintetében. És és az innovációkat pedig kreatívan kell kezelnünk, és innovációs esetekben a derogáció jogos, hiszen az összes érintett nek ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az Európai Unió területén. Ahogy említettem, a két legnagyobb nemzetközi részvesző a Visa és a Mastercard. A második téma az itt a foglalkoztatottak, az ott foglalkoztatottak részesedése tekintetében, hogy ez mennyire összeegyeztethető az egyes szinttel az egyes szint az teljes függetlenséget kéri, semmilyen derogációt nem enged. Úgy gondoljuk, hogy ha derogációt vezetünk be, akkor ez igazából arra ösztönözni a dolgozókat, hogy az üzlet egy részén legyenek aktívak. Tehát számunkra ez egy nagyon lényeges dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, és mindenképpen funkcionálisan el kell szeparálnunk ezt És itt nagyon fontos a foglalkoztatottak részesedési, részesedése. Most a javasolt derogáció ellentmond a szabályzó normáknak, És itt azt olvassuk, hogy munkavállalói részvények, csak opciók. És a derogáció pedig itt mindenképpen ellentmondást szülne. A 61-es cikkben a menedzsment függetlenségét tekintve javasolnak egy bizonyos számú igazgatót, ezt osztjuk, és úgy gondoljuk, hogy egy számbeli korlátozás az önkényes, tehát legyenek objektív kritériumok. Egy utolsó megjegyzés még, a funkcionális és jogi elválasztást. Az összes javaslatunk csak funkcionális elválasztásra vonatkozik, tehát jogi elválasztás soha nem javasoltunk. Tehát hiszen külön jogi személyekről van szó. És mi azt mondjuk, hogy az üzleti egységeket válasszák szét, de soha nem mondtuk a jogi szeparációt. Tehát ezt nagyon világosan kifejezésre kell juttatni. Köszönöm. Köszönöm. Hauprich úr az Ibarészéről. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy kifejthetjük a véleményünket. Visszhangoznám a biztos úr véleményét. Három megtárgyalandó téma van még az Európai Bizottságban. Az utóbbi 12-18 hónapban végig ezekről tárgyaltunk. Három módosítója van a bizottságnak, amelyekkel azonban nem értek egyet. A bizottság nem engedné meg az ilyen adatok közlését, mert ez unfair piaci előnyhöz juttatna egyeseket. Az in-house erőforrásokat kell felhasználni inkább az innovációra. Jelenlegi állás szerint az EU-n kívüli resourcok is hozzáférhetők lennének, ezért az ebbe a visszahozná a szövegbe a bizottság által kiiktatott bekezdést, ugyanakkor értjük a bizottság aggáját, és ezért azt a kompromisszumos javaslatot fogalmazzuk meg, hogy a 12-es cikkejét az ATS-nek hivatkozzuk meg, amely annyit mond ki, hogy a bizalmi, bizalmas információkat nem szabad kiszolgáltatni. A General Benefits Arrangement című fejezettel kapcsolatos 11.3-as kérdésben a bizottság ö, azt állítja, hogy egy olyan egység ö, lenne így a kedvezményezett, ahol az adott személy nem dolgozik, rossz oldalt nézek, elnézést. Inkább a következő módosítóra szólnék. A bizottság újra írná az objektív kritériumokat. Nem értek egyet ezzel sem, az ATF már világos követelményeket fogalmaz meg és itt mi megint csak visszahoznánk azt a bekezdést, amit a bizottság törölne. Az RTS kivételeket teremt. Mi nem akarjuk ezt. Azt szeretnénk, hogy világosak legyenek a jogszabályok, a jogszerűség garantált lehessen, ami a függetlenségre vonatkozó derogációt illeti, ezt mi nagyon szigorúan értelmeznénk, ebben az esetben nem látjuk ezt megvalósulva. Egy adott szervezet belső döntéshozása és elszámolási rendszere működése nem ad okot arra, hogy derogációt kérjünk. Okay, thank you very much. Köszönöm. Nézzük akkor az előadó véleményét. Most láttérek anyanyelvemre, ha megengedik. Három témával akarunk ma foglalkozni. Mindegyikhez lenne egy megjegyzésem. A kivétes szabályozás, a személyzet szabályozására a kutatás, innováció területén itt az ebben javasolja a személyzet elválasztását a kutatás fejlesztés kapcsán, és itt egy kivétel engedélyezését kéri az EBA. Ez különösen a KKV-kat képessé teszi majd arra, hogy valóban kutatási tevékenységet végezzenek, és innovációt is előre vigyék a fizetési forgalomban. A kutatási kiadások gyakorlatilag egy vállalat nagyságától függenek, minél nagyobb a vállalat, és minél több munkatárs rendelkezésre a kutatásra, a fejlesztésre, annál nagyobb a kutatási output jelleg. Ahogyan a biztos is rámutatott, a piacot két nagyvállalat dominálja, amelyek egy ilyenfajta szétválasztásra remekül együtt tudnak élni, és képesek arra, hogy a kutatási tevékenységeket az EU-n kívül folytassák. Ha több innovációt akarunk a fizetési forgalom területén, és ugye ez volt a mi elképzelésünk jogalkotóként, akkor kutatásbarát intézkedésekre van szükség, kivételre a szigorú szétválasztás alól, ezért kérdés a verseny főigazgatósághoz, hogy egy ilyen szigorú szétválasztás nem vezetne ahhoz, hogy kiszerveznék a kutatási tevékenységeket az EU-n kívülre. A VEAT valamennyi munkatársa számára a jövedelmezési programok keretében az EBA azt javasolta, hogy az alapvető kötelezettségtől, tehát a katoncel eljárás és külön kifizető helyek szétválasztása alól vegyék ki ezeket a vállalatokat. A bizottság ezt elutasította. Szerintem figyelembe kell venni, hogy a külön üzleti egységek esetében ugyanazon vállalatról van szó továbbra is. Ez a level 1-es nem jelenti a vállalat szét tiprását, hanem egyfajta szervezeti szétválasztás csupán. Ez a kisebb vállalatok számára aránytalan lenne, hogy külön javadalmazási modellt kifejlesztenek ilyen egységeik számára, a bizottság más mechanizmust el tud-e képzelni az érdekkonfliktus megszüntetésére. Ezen nagy administratív uh, teher nélkül. Ez lenne a kérdésem tehát a bizottsághoz. És az utolsó pont a feltételek, amelyek mert a felügyelő bizottság és kutatóposztok fenntarthatóak. Az, hogy itt egy szétválasztás megvalósulni, ezt javasolja az EBA. Itt egy felső plafont vezetne be azon mandátumok számát, illetően amelyeket ugyanazon személy birtokolhat. Ö, itt egy megfelelő szétválasztás valósulna meg. A 33-as preambul bekezdés azt mondja, hogy ezek a lebonyolító szervek a könyvelésüket, szervezésüket, döntési folyamatokat illetően ezeket az egységeket el kell egymástól választani itt egy szembeli elhatárolást irányoznak elő. Én kérdésem, hogy az ebben hogyan képzelj el ezt a pontot, és szerintük elégséges ez a, ez a javaslat. A bizottság ezen kívül egy két éves szünet időt is előirányoz a senior menedzserek számára, a kifizetőhelyek vagy a lebonyolító szervek esetében. Ez a két év a biztosok számára érvényes, ez a szünet, de vajon helyes időszak-e ez, amely túlságosan hosszú, egy viszonylag kis piachoz, piacra összevetve, és ez a korlátozás egy nagyon súlyos korlátozás lenne a szakmai szabadsággal szemben. Kérdésem tehát a bizottsághoz, hogy ez a javaslat valóban arányosnak minősíthető-e. Ezek voltak az én észrevételeim. Köszönöm. Most átadom az SND árnyék előadójának, Olla Ludvigsonnak a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió világossá tette, hogy a fizetési rendszereket egységesíteni szeretnél, legalábbis a szabályokat. És szabályozzák a közvetítői díjakat, a tranzakciós díjakat, ami a 71-es cikkben van. Az IFR rendelet előírja, hogy a fizetési rendeletben szereplőknek független szervezeteknek kell lenni, független jogi szervezettel. És itt igazából három javaslatból, a tíz javaslatból három arra vonatkozik, hogy hogyan válaszolják el egymástól a funkciókat. És itt kivételeket is látunk, tehát sem a 71-esben, sem a 33-as preambulum bekezdésben nem látjuk ezt. Tehát itt látjuk ismét a függetlenségről szóló kitételt, a szervezeti függetlenséget. Szerintem az Európai Unió túlhaladta jogi mandátusán. És az biztos, hogy a kisebb szereplőknek nem könnyíti meg ez az új joganyag a helyzetet. Tehát igazából a verseny sem növekszik, és általában a nagy kártyavállalatok ellenőrzik a piac legnagyobb részét. És uh, igazából ez nem támogatja a KKV-ket. És uh, nagyon, uh, nagyon érdekes itt a javaslat a munkavállalói részvényekre vonatkozó, hogy itt hogyan lehet a funkcionális szeparációt megvalósítani. És itt a 33-as preambulum bekezdésben a kártyarendszer és a feldolgozási rendszer tekintetében nem találunk véleményem szerint semmi újat. Itt a, a 71-esben a bizottság leírja, hogy a kivétel, a derogáció itt nem lehet minden esetben alkalmazandó, hanem ez itt különféle technikai normáktól is függ. Ezen kívül itt valamilyen index, indexálás sem található, tehát itt a 11-es cikkben azt látjuk, hogy független, hogy a függetlenség az előmozdítja a versenyt. És itt szeretné például az igazgató tanács számát is megszabni, tehát hogy ki lehet az igazgató tanácsban, és ki nem lehet, tehát hogy milyen összeegyeztethetetlenségek vannak. Itt a kártyarendszer a kár, tehát a kártyarendszert máshogy kell szabályozni. A javaslat véleményem szerint nem enyhíti a bürokratikus terheket, és igazából megpróbálják szabályozni azt, hogy ne legyenek átfedések a különféle vezető pozíciókban. De szerintem a legfontosabb itt a dologban a függetlenség. Köszönöm. Thank you very much, Ole. Köszönöm, Ole. Akkor megpróbálom megtalálni a kollégákat. Ashley Foxot nem látom. Az ECR részéről nem lágok más kollégát az ECR-ről. Az Aldétól sincs itt senki. A gue sincs senki, Bász Eichhaut sincs itt a zöldektől, semmi más zöld nincs itt, és Marco Vallit sem látom az EFDD részéről, senki más nem látok az EFDD részéről, tehát akkor Catch sem jelentek be. Igen, Ole itt van, hát egy kicsit azért csalódott vagyok, hiszen a árnyék előadók találkozója mindenki kérte ezt a megbeszélést. És hogyha majd lesz egy új árnyék előadói találkozó, akkor ezt szóba hozzuk, de köszönöm Olének, hogy itt van, mint az utolsó mohikán. De nagyon sok kérdéseket, nagyon sok kérdést tettek fel, tehát akkor most a bizottsággal kezdjük, és az IBA-val folytatjuk. Egyenként szeretném a kérdéseket megválaszolni. Tehát a, a nemzetközi fizetőkártya rendszereket tekintve tehát pont ezek a kártyarendszerek azok, amelyeket integrálni szeretnénk. Tehát, hogyha megnézik ezt a rendeletet, akkor ezzel azt szeretnék elérni, hogy az európai ak és a nem európaiak között azonos feltételek legyenek. És az önszabályzó kezdeményezés már más keretben is megjelent, és azt hiszem, hogy 31-ből 28 esetben már megvan ez az elválasztás, amit itt javaslunk. Tehát itt szeretnénk számszerűsíteni azt, ami az európai területen történik ebben az iparágban, és itt a különválasztási követelményekkel is foglalkozunk a nemzetközi szereplők tekintetében. Az IFR követelmények vonatkoznak a független szolgáltatás nyújtónak, nyújtóra, és ennek az Európai Unióban kell jelen lennie. Tehát aki az európai területen működik, a az európai szabályzás alá esik, legyen ez Visa, legyen Mastercard, vagy legyenek európai hitelkártyatársaságok. Tehát a funkcionális szétválasztás mm, ez azt jelenti, hogy tehermentesíteni próbáljuk az érintetteket. Tehát a folyamat kontextusában Ez a szétválasztás a munkavállalói részvények tekintetében számos szektorban megvan a telekom, a gáz és egyéb ágazatban is megvan. És ez, ezek pedig olyan iparágak, amelyek esetében nincs túl sok differencia. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez megoldható a fizetőkártya iparban is. Ez egy viszonylag új iparág, de lehet például venni a már meglévő rendszereket. És meg lehet nézni, hogy, hogy melyik részről vásárolhatnak részvényt a munkavállalók. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt, akkor igazából lesz egy ellentmondás. Tehát igen, hogyha nem tévedek, ugyanez a cikk, amely megtiltja, hogy közvetett vagy közvetlen összefüggések legyenek. Tehát itt valamit megengedünk a hármas bekezdésben, amit megtiltunk az egyesben és a kettesben. Tehát most itt a forgóajtó témakörére áttérve, a mandátumom limitált ma, de látjuk az érveket, ezt a két éves érvet, ez lehet, hogy túl hosszú, és ezt elképzelhető, hogy egy évre csökkentjük majd, de hát ez egy technikai részlet, és erről még további vitát kell folytatnunk a politikai vezetőkkel. Még egy utolsó megjegyzés. A verseny a különféle független rendszerek között. Tehát ezzel nem foglalkozik a rendelet. De a szabályzó technikai normák esetében horizontális iránymutatók vannak, amelyek pontosan rendelkeznek itt az innovációról. Tehát itt, amikor vertikálisan nem integrált testületekről van szó, akkor csak is olyan esetben lehet derogáció, amikor innovációról van szó. Köszönöm szépen! Akkor Haubrich urat kérem az IBA részéről, hogy válaszolj meg a kérdéseket. Köszönöm. A bizottság javaslatára válaszolván, hogy egy évre csökkentsük az évek számát. Nekünk az volt a motivációnk, amikor ezt az évszámot javasoltuk, mert eleve az volt az érzésünk, hogy nem elegendő az eredeti időtartam. Más irányelveket is megnéztünk, hogy más területeken milyen határidőket szabnak. Az auditing területén egy év a norma, ritka, hogy ezen túl menjen. Ezért gondoltuk ebben a konkrét esetben, hogy, hogy az egy év elegendő. Az önök megjegyzésére reagálva, talán abban nem értünk egyet, hogy mi, mit tekintünk függetlenségnek ebben a kontextusban. Erre nincsen definíció a rendeletben, ezt kerestük, néztük, nincs benne. Csak utalások vannak a sorok közötti elképzelések, de nincs megfogható definíció. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy akkor definiáljuk ezt, hogy mi is a függetlenség. Szerintünk azt jelenti, hogy egyes szenáriókban szigorúban kell értelmezni, másokban elég általánosabban felfogni. Tehát a helyzettől függet, függő, hogy mit jelent a függetlenség. és igyekeztünk objektív kritériumok alapján javaslatot tenni erre. De a bizottság ezeket törölni, mi pedig szeretnénk újra őket újra behozni. Ezek világos, egyértelmű kritériumok, és szerintem nem csak számunkra, de mások számára is érthetőbbek, megfoghatóbbak lennék. A bizottság hivatkozik az iránymutatásokra, a versenypolitikai, versenyjogi iránymutatásokra. Szerintem ezek nem mérhetők azokhoz a technikai normákhoz, amelyeken itt mi gondolkodunk. Az iránymutatások nem végrehajtatók közvetlenül, míg a mi technikai normáink igen. Tehát nem lenne jó őket összekeverni. Köszönöm. Alig nézem, hogy ő ugyan nem elégedett, de úgy tűnik, hogy kénytelen lesz lenyelni ezt. Várunk türelmesen a hivatalos júliusi megjelenésére a szövegnek, hogy van a kezel kapcsolatban új információja. Szeptemberig kell elfogadnunk hát akkor még lehet nyugodtan nyaralni, nem kell ezen törni a fejünket. Remélem, hogy önök is jól tudnak majd aludni. Akkor elkezdődhet a felügyeleti eljárás. Ugye a parlamentben ö, bizonyos többségek kellenek valami elfogadásához, ezzel számoljanak. 17-es egyéb kérdések, nem, nincsen ilyen, és nem já, látok jelentkezést sem. Úgyhogy akkor csak annyit kell mondanom, hogy július 11-én 9-től 12.30-ig és délután 3-tól fél hétig lesz a következő ülésünk. Berekeztem az ülést.